Dear colleagues, dear guests. Kedves kollégák, kedves vendégeink, sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma délutáni ülésünkre, ülésünkön. Mielőtt megkezdenénk a jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodásról szóló meghallgatást, hadd olvassam fel a koordinátorok által hozott döntéseket. Ferrara asszonyt neveztük ki jelentéstevőnek Florian Filippo mentelmi jogának felfüggesztésével ellenőrzésével kapcsolatos jelentésről, ez egy bírósági meghallgatás miatt lenne így. azt, asszony ezt a jelentéstevő egy mentemi jog felfüggesztés ügyben a Szikiaszki urat érintő ügy, ez egy hasonló korábbi ügyel összekapcsolódna, és csak egy meghallgatásra lenne szükség. Hautala asszony emellett kijelölt jelentéstevő egy vélemény témájában az ENSZ fogyatékkal élő személyek jogaira szóló egyezményével kapcsolatban a, emellett saját kezdeményezési jelentéshez meghatalmazást kell kérnünk. A bizottság beszámolója a parlamentnek és a tanácsnak a offshore és gáz szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kompenzáció fizetés témájában. A koordinátorok megállapodtak abban, hogy workshopot tartanak tagállamok, tagállami parlamentekkel 2016. januárjában a CISZÖL helyettesítésével kapcsolatban, felváltásával kapcsolatban. Az egyik javaslat az online, tehát a kézzelfogható termékek online kereskedelmére vonatkozik, a másik pedig a digitális tartalmak online kereskedelmére. Emellett a koordinátorok úgy döntöttek, hogy meghívják az ombudsmant egy következő szakbizottsági ülésre. A koordinátorok megállapodtak abban, hogy szóbeli kérdést intéznek a gyermekek jogainak védelme témájában 2015. novemberi Strasburgi ülésen. A koordinátorok emellett megállapodtak abban, hogy a 2015. november 12-i bizottság ülés napirendre, napirendjére tűzik a nők az igazgatóságokban témát, és ez a decemberi tanácsülés előkészítése lenne. A lényege ennek, hogy a luxemburgi elnökséget és a jövőbeni holland elnökséget meghallgassuk a témában, és a fennbizottságot is meghívjuk erre. A koordinátorok emellett megállapodtak abban, hogy szóbeli kérdést fogalmaznak meg ebben a témában, ennek a megfogalmazásáról írásban kell megegyeznünk. A koordinátorok megállapodtak abban, hogy az új évben egy rendezvényt szerveznek, amelyben a polgári légiközlekedési reform ukrajnai missziójáról lesz szó, és mind az ukrán, mind az Európai Uniós oldalról meghívunk ide szakértőket, illetve képviselőket, illetve Delvo asszony teljes jogú tag, Komodini Kacsa és Anderson kollégák pedig póttagok az IMPL munkacsoportban. Ez a robotika, a művi intelligencia hatása a munkaerő piaci folyamatokra témában. Ez volt a koordinátorok ülésének következő következtetései, vagy illetve döntései, most pedig sok szeretettel köszöntöm Önöket még egyszer a meghallgatáson. Az AFKO bizottsággal együtt szervezük ezt a meghallgatást. Hübner asszony a társelnököm, és meg is adom neki a szót, hogy üdvözölje résztvevőket. Köszönöm szépen, mivel az AFKO-ból nincs kijelölt szónokunk, ezért a bevezetőmben látérnék néhány tartalmi kérdésre is. Nyilván tudják, hogy 2003-as, háromból származik az intézményközi megállapodás, amely jobb jogalkotásról szól, ez egy szép dátum, de hát akkor még Európa teljesen más volt, mint most. A nagy bővítés előtt volt ez, Emellett a válság előtt volt ez, a válság nagyon sok reformot motivált, főleg az európai kormányzással kapcsolatban, ahol az Európai Parlament és a Bizottság szerepe is megváltozott és gazdagodott, új kompetenciákat kaptunk, tehát az elmúlt években nagy változásokra került sor az Európai Unió működését tekintve. Ezért a szakbizottságunk számára nagyon fontos volt, hogy ez az intézményközi megállapodás, amely a jobb jogalkotásról szól, ez egy felülvizsgálat tárgya legyen, és az Európai Parlament ezért kérte többször is ennek az egyezménynek a felülvizsgálatát. Ez az egyezmény alapvető fontosságú témákkal foglalkozik, ezek közül a legtöbb az egész Európai Parlamentre vonatkozik. Ezért Svoboda kollega és én úgy döntöttünk, hogy a lehető legmagasabb politikai szinten kell ezzel a témával foglalkozni. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy a Júri és az AFKO bizottság fontos szerepet játszanak, és a lehető leg jobban, legszorosabban követniük kell a folyamatot, és részt kell venniük a folyamatban és a szakbizottságaink elkészítették azokat az anyagokat, amelyek a szakbizottsági véleményt tartalmazzák. Nyilván a Pavel, nyilván Pavel és a Juribdékes Bizottság, amelyet érint a jobb jogalkotási intézményközi megállapodás, de az AFKO is, amely egyébként kompetenciával rendelkezik az intézményközi témákban, kapcsolatokban, aztán a szerződések végrehajtásában, ezek értékelésében, és emellett illetékességgel rendelkezünk néhány olyan aspektusban, amelyek az intézményközi megállapodásba tartoznak a jobb együttműködés, a jogalkotási folyamaton belül, külön tekintettel az intézményközi programozásra és tervezésre, a több éves tervezésre. Ez nagyon fontos számunkra, és az eddig tartott meghallgatásokban, ugye ki Ferhofstadt volt a főtárgyalónk, láttuk, hogy a vita fő dimenziója az intézményközi programozást és tervezést tartalmazza a több éves programozás és tervezés jobb összekapcsolásával. Emellett az AFKO felelős az intézményközi egyensúlyért is, a döntéshozásban, tehát a különböző intézmények kompetenciájának kiegyenlítésében, és különös tekintettel, ami az egyenlő bánásmódot illeti a parlament és a tanács esetében. Nyilván emlékeznek, évtizedek óta már mondhatnám, ez a konfliktus létezik a parlament és a tanács között azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság kihez tartozik, és az Európai, vagy az Európai Bizottság kit részesít előnyben, tehát egyelő elbánást kell megvalósítani. Aztán egyéb fontos alapelvek átláthatóság, világosság, a felhasználó vagy polgárbarátság, ezek fontos dimenziók ebben az új egyezményben. Néha a kompetenciáink a júri kompetenciáit fedik, a legalitás, a, jobb, a, a jogállami szabályok, Reméljük tehát, hogy az AFKO hozzá tud járulni a júri munkájához, különös tekintettel a szubszidiaritás, az arányosság témájára. Ezek most nagyon fontos témák. Emellett, ami a jobb jogalkotást illeti, azt szeretnénk, hogyha ezt nem úgy értenék az emberek, hogy kevesebb jogalkotás lesz, hiszen látjuk, hogy az Európai Unió ez ra ez negatív hatással is lehet. Nem csak arról van szó, hogy visszavonunk javaslatokat, amelyek már az asztalon vannak, de ha erre szükség van, akkor ezt megfelelő módon kell megtenni. De emellett az administratív terhek csökkentése is ide tartozik, meg, és egy pozitív agenda. Amikor döntést hozunk eh, arról, hogy eh, az Európai Unióban demokratikus és átlátható folyamatok eh, során szülessenek meg a jogszabályok, ezek a jogszabályok azért szükségesek, hogy jobban működjön a belső piac, jobban működjön a kormányzás, az eurózóna, hogy jobban tudjuk védeni a polgárok érdekeit, jogait, és hozzájáruljunk a gazdasági növekedéshez és a szociális igazság eléréséhez, igazságoság eléréséhez. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tartalmi kérdéseket is komolyan figyelembe vegyék. Ezért van szükség erre az új közös fellépésre az intézmények között, és ez azt jelenti, hogy jobb minőségű jogszabályok szülessenek, hatékonyabbak, kevésbé beavatkozó jellegűek, átláthatóak és a jogalkotók súlyozzák ezeket. Azt gondoljuk, hogy hogy a polgárok pozitívabbnak értékelhetik az európai zárodás folyamát, folyamatát, hogyha a, a közös jogalkotás valódi európai hozzáadott értékkel rendelkezik. Ezt várjuk mi ettől a folyamattól, és azt szeretnénk felmutatni, hogy a parlament igen, valóban együttműködik, és szeretnénk részt venni ezekben a tárgyalásokban, mert biztosak vagyunk benne, hogy ez jobb eredményre vezet majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hübner asszony. Mielőtt megadom a szót eh, Karim úrnak, hadd mondjam el, hogy van itt egy delegáció, az olasz szenátusból, köztisztviselői csoport van itt. Sok szeretettel köszöntjük Önöket. Ez egyetlen szó, amit olaszul tudok mondani, ez bienvenuti. Legalábbis ez az egyetlen, ami eszembe jut. Timmermans urat is szerettük volna meghívni, illetve Ferhofstadt urat is erre a meghallgatása. Sajnos azonban nem tudtak eljönni. Úgyhogy ő nélkülük kell megtartanunk ezt a meghallgatást. Karim úr szeretne néhány szót szólni. Tessék! Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a bevezető szavakat, és szeretném Hübner asszonynak is megköszönni, hogy eljött hozzánk, hogy megoszta velünk az információit. Már szóltam arról, hogy amikor elterveztük ezt a meghallgatást, akkor világosá vált számunkra, hogy érinti Franz Timmermans-t is, és Verhofstadt urat is a releváns bizottságok mellett. Hiszen megtudtuk, hogy egy nagyon jelentős pozíciója van abban a tekintetben, amennyiben az új intézmény közi megállapodás érintett. És nélkülük szerintem még ez egy vita sem lesz tehát szerintem eh, saját magunkkal fogunk beszélni, és eh, amennyiben a folyamat átláthatóságra gondolunk, én eh, attól tartok, hogy, és remélem, hogy a kollégáim is így gondolják, hogy számos kérdés felmerülhet, amelyre világos válaszokat szeretnénk kapni. Tehát valószínűleg mielőtt bármilyen eh, vitát kezdünk eh, annak a dolognak a lényegére, amivel foglalkozunk, mindenképpen szükség lenne. Tehát a mai meghallgatásunk azok nélkül, akikre számítottunk, legalábbis az egyik személy esetében tudjuk, hogy milyen pozíciója van ebben a tekintetben, a másik személlyel viszont egy megfelelő eszmecserét kell még folytatni. Egy olyan helyzet áll fenn, amikor igazából ebben a pillanatban nem tudunk megfelelő demokratikus vizsgálatot tartani. És nagyon lényeges a dolog demokratikus jellege. Igazából nem, nem kielégítő folyamatról van szó, nagyon nem kielégítő folyamatról van szó, amely pillanatnyilag elfogadhatatlan fázisban van. Elnök úr, amikor bejöttem ide a szakbizottsági terembe, és kerestem az úriembereket, hogy meghallgassuk őket, hogy meghallgassuk a, a véleményüket, és hogy ők is meghallgassák a mi véleményünket, most viszont semmilyen esélyem nincsen. Igazából szerintem ennek így értelme nincsen. És hogyha az érintett személyek meg adják azt a tiszteletet, amit megérdemel ez a parlament, és megérdemel ez a szakbizottság, akkor várjuk őket. Így ennek a szakbizottsági meghallgatásnak az úriemberek jelenléte nélkül nincsen sok értelme. Mrs. Nibler? Nibler asszony? Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kolléganők, kollégák! Csatlakozom teljes mértékben támogatom Karim kollégát és álláspontját, ezt nem fogadhatjuk el. Ez egy egyszerű alkalom, és itt hónapok óta foglalkozunk a jobb szabályzással, és Kaufmann képviselő jelentést ír, benyújtottuk a módosítókat, eszmét cseréltük, szavaztunk a jelentésről, és mint számos kolléganő és kolléga nagy csodálkozással dük észre, hogy nem került a plenárisra szavazásra a jelentés. Hiszen eh, az intézmény közi egyezmény részéről támadható lett volna. De legalábbis eh, igazából most ezt a, erről a jelentésről ne szavazunk, de ez eh, így egy hallatlan folyamat. És Ferhofstadt úrral, Timmermans úrral keressük majd a párbeszédet, legalább ennyit megteszünk, tehát, és ezt el is mondjuk itt, hogy majd keressük őket, de természetesen ők a fő partnereink, és elfogadhatatlanak tartom, hogy nincsenek itt. Ugyanúgy érvelnék, mint Kármincz kolléga, és szeretnék megfogalmazni egy kérést, hogy jöjjön el Ferhofstadt, hogy tárgyaljon a parlamenttel. És támogatnám még egyszer, amit a kollégám mondott. Tehát a mai vita, a ma megtartandó vitát szerintem halasszuk el egy olyan időpontra, amikor jelen lesznek a címzettek is, akik ma nem tiszteltek meg bennünket. Köszönöm. Uh, Mrs. Regner, yes. Regner asszony? Um, Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakozom, hiszen uh, jobb szabályzásról van szó, és uh, ez például arra egy iskola például, hogy hogy uh, lehet rossz, rosszabbul irányítani. Tehát ez arra iskola példa. A szakbizottságunk, illetve az AFKO, az érintett szakbizottságok érintettek az ügyben, és csak ismétlem, amit a kolléganom mondott. Van egy jelentés, kész van. A jelentés megírásra került, és a kihívás most az, hogy kész van ez a jelentés, és egy másik jelentés, amelynek a címe is más, az IMK-ban is megtárgyalásra került, hasonló témával, mint Kaufman asszony témája és az is majd a plenáris elé kerül. Tehát szerintem itt a jobb irányításban teljesen félresiklanak dolgok. Itt tárgyalunk az intézményközi megállapodáshoz, nyilvánvaló, de nagyon sok kompetencia, szakbizottsági kompetencia elvész. Tehát nem tudjuk a szakbizottsági kompetenciánkat úgymond kiélni, és ez elfogadhatatlan én is nyomatékosan kérem, nem kérem, követelem, hogy a kötelezettségüknek tegyenek eleget, hiszen a transzparencia, az átláthatóság köti őket. Hautala asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben csatlakozom kollégáimhoz a vitában, és hogy Ferhofstadt úr és Timmermans bizottsági alelnök szentelen. Tehát arrogancia, aminek itt a tanúi lehetünk, hiszen szükség lenne a jó intézményközi egyetműködésre, jó lenne, hogyha itt lennének, és egy erős üzenetet kell nekik küldeni, hogy nem fogadjuk el ezt az elutasító magatartást. Ezt világosan ki kell fejezni. Vendégeket hívtunk meg, tehát szerintem nagyon jó eszmecserét tarthatunk, arról, amiről mi gondoljuk, hogy jó jogalkotás és jobb szabályzás. Uh, Mrs. Van uh, Busset. Van Busset asszony. A kollégáim kérdését támogatom. Tehát Ferhofstadt úr állandóan az átláthatósággal foglalkozik, a parlament nevében tárgyal intézményközi megállapodásokról, és úgy gondolom, hogy a parlament képviselőnek egy százaléka tudja, hogy miről tárgyal. Nincs mandátuma sem, hiszen velünk nem beszélt, nem tudjuk, hogy a mi nevünkben miről tárgyal. Szégyen. Ahogy ezek a dolgok a parlament nevében zajlanak. Nem demokratikus, egyáltalán nem demokratikus szerintem. Uh, I basically agree with what... Egyetértek de nem csak magunk között vagyunk, hiszen meghívott előadóink is vannak, tehát például Robinson úr, aki a Londoni Institute of Advanced Legal Studies képviseli, most tennék egy javaslatot. Tehát elég képviselő van jelen, hogy szavazunk arról, hogy a meghallgatást elhalasszuk. Volt egy ilyen javaslat. Vagy meghallgathatjuk a vendégeinket, a Londonból érkezett vendéget, és utána szavazunk, hogy elhalasztjuk a meghallgatást. Mi a véleményük erről? Karim úr? Köszönöm, elnök úr. Hálás vagyok kollégámnak, Heidi Hautalának, hogy ezt a kérdést napirendre tűzte. Van egy javaslatom. Szerintem Szavazzunk erről, mielőtt bármi más tennénk. Elvileg 15-10-től 15-25-ig kellett volna hozzászólni az egyik vendégünknek, William Robinson úrnak. Tehát hallgassuk meg ezt a hozzászólást, és rögtön utána halasszuk el a halasszuk el ezt a meghallgatást, tehát nem lehet neki kérdést feltenni, hanem megtartjuk ezt a szavazást. Robinson úr sok bonyodalmon kellett, hogy keresztül menjen, hogy ma itt lehessen, és hogyha a két említett úriember itt lenne, akkor valószínűleg nagyon nagy tisztelettel adóznák neki, hiszen ez az állampolgárok parlamentje, parlamentje. Ez lenne tehát a javaslatom elnök úr, és szavazzunk erről. I would uh, just like... Elnök. Jó. Verhofstadt úr egyszerűen nem bírta beilleszteni ezt a programot a napi rendjébe. És ezt említette már a bizottsági elnökök értekezletén is. Tehát nem elutasította a részvételt, hanem azt közölte velünk, hogy nem megy neki, tehát nincs ideje erre. Jó, akkor én is azt támogatom, hogy halasszunk. Szavazunk arról, hogy elhalasztjuk a meghallgatást, amíg az említett két úriembert el nem érjük. Ugye mindenki erről szeretne szavazni. Jó, jól értem? Jó, akkor először meghallgatjuk Robinson urat, utána pedig szavazunk, ugye? Nem. Először szavazunk utána meghallgatjuk Robinson urat, és utána lezárjuk az eljárást. Jó, akkor ezt kitámogatja. Ellene. Tartózkodók. Így jó egyértelmű helyzet. Ezután szeretném megadni a szót William Robinson úrnak, már bemutattam önt, úgyhogy ön következik. Kérem, hogy tartsa meg előadását. Köszönöm szépen! Hálás vagyok a lehetőségért, hogy ebben a témában egy előadást tarthatok. Hübner asszonynal egyetértek, rendkívül fontos dolog ez az Európai Unió számára. Rendkívül fontos, hogy ezt komolyan vegyük. Már egy ideje előálltam azzal a javaslattal, hogy a jogalkotási folyamatban résztvevő intézmények gondolják újra az egész jogalkotási folyamatot. Úgyhogy nagyon nagy érdeklődéssel vártam ezt az új intézményközi megállapodást, úgy gondoltam, most valami másra kerül sor. De a bizottság által javasolt szöveg nem tér el nagyban attól, amit 2003-ban látunk. Az a Better Lawmakingről szólt. De akkor valóban egészen más időket éltünk. Úgy érzem tehát, hogy a bizottság elszalasztott egy alkalmat, és jobb lenne, hogyha ennél sokkal tágabb értelemben vizsgálnánk felül a dolgot. Az új megközelítésnek három fő eleme kéne, hogy legyen. Először is nagyon fontos az, hogy a jogalkotási hatóság, hatóság magáénak tudja a jogalkotást. Aztán nagyon fontos az is, hogy a résztvevő intézmények létrehozzanak egy keretet. Egy olyan keretet, amely megfelel a célnak, amely átfogó és hozzáférhető. Illetve szükség van egy szükség van arra is, hogy működőképes legyen ez az egész rendszer, ezért kell egy közös felügyeleti szerv. Most pedig részletesen megnézzük ezeket az elképzeléseket. Az EU egy demokratikus rendszerrel, jogállamiság alapján működik, ezt tudjuk a szerződésből, és a szerződés azt is kiköti, hogy átlátható viszonyokat kell teremteni, illetve meg kell teremteni lehetőséget a polgároknak, hogy részt vegyenek. Egy ilyen rendszerben nyilvánvaló, hogy a jogalkotó hatóság, a parlament és a tanács fekteti le az alapszabályokat, ami a jogszabályokat illeti, természetesen megegyezvén a bizottsággal. Ha megnézzük a bizottsági javaslatot, akkor láthatjuk, hogy a régi technokrata megközelítés azért még át világít rajta. Azóta megváltozott a helyzet, már nem ilyen technokratikus a megközelítés, parlamenti, demokratikus rendszerben kell, hogy gondolkodjunk. Például a hatáselemzés. Azt mondja a bizottság, hagyják ezt ránk, Nekünk itt már van tapasztalatunk. A, bizot, a tanács és a parlament pedig ez alapján létre, hozza létre egy másik rendszer. Szerintem ez nem jó így. Aztán egyszerűsítésük. A bizottság azt mondja, nekünk bizottságnak megvan a magunk, magunk e, egyszerűsítési programja, mindenki tanuljon tőlünk, ez a, ez a minta. Ezzel nem értek együtt. Szerintem a, jogalk, a e, törvényhozó, a jogalkotó szervnek kell saját magának meghatározni az eljárást, illetve a modellt. Tehát a jogalkotó szerveknek kell a vezető szerepet játszani, és közösen kell az alapszabályokat lefektetni. Nagyon fontos az, hogy, nagyon fontos az, hogy a technikai aspektusokról vonatkozik mindez, de természetesen mindig lesznek politikai elemek, tehát a helyzet mindig bonyolult lesz. Nagyon sok ugyanakkor a technikai jellegű téma, és hogy ha vannak alapszabályaink, és megegyeznek a jogalkotó szervek, akkor szerintem sokkal egyszerűbb lenne a dolog, jobb lenne, egyszerűbb lenne a konzultációk, egyért, egyszerűbb lenne például a tájékoztatás a jogszabályokról, könnyebb lenne folyamatosan frissíteni az, EU, az EU-s jogszabályokat, stb. stb. És nagyon fontos az, hogy a bizottsági fellépésekre is alkalmazandóak legyenek ezek az alapszabályok. A jelenlegi keret egy eléggé kaotikus állapotot mutat. Sok benne a lyuk, az átfedés. Rendkívül sokféle szövegben találhatjuk meg a jogszabályokat. Vannak rendeletek például. Van egy olyan határidőkről szóló jogszabály, ami 1961-es, 71-es. Nos, minden egyes intézménynek egyébként vannak saját szabályai ezzel kapcsolatban. Vannak intézményközi egyezmények is, azt hiszem négy, de vannak közös nyilatkozatok, ebből három van. Aztán vannak keretegyezmények. Hihetetlenül sok az útmutató, a kézikönyv, vannak olyanok, amelyek könnyen hozzáférhetők, nyilvánosak, mások, mások nem annyira. A bizottság például a jobb jogalkotásról is elfogadott egy, út, egy útmutatót, jobb, lenne, jobb lett volna, hogyha ez egy közös útmutató lett volna. Best, slim, ilyen szavakat, vagy intelligens ilyen szavakat alkalmaznak. Ez nagyon jól hangzik. Aztán a better lawmakingből better regulation lett, ebből smart regulation. Ez elvileg jobb, mint a jobb, ez többet jelent, mint a jobb, eh, jobb jogszabályzás, ez most már intelligens jogszabályokat jelent, de ki tudja már követni azt, hogy mi, mire gondoltak, mit jelent ez. És a bizottsági nyilatkozatoknak se szeri, se száma. Van egy saját honlapuk, a Better Regulation honlapjuk. Láthatjuk, hogy itt rengeteg van felsorolva, és ez még mindig nem teljes. Nem lehet tudni, hogy ezek egymással párhuzamosan vonatkoznak, vagy, vala, vagy ezek a, a ezek a szabályok egymás fölött értelmezendők. A régiekkel mi történik? Már nem hatályosak? Vagy vannak úgynevezett munkadokumentumok is. Ezeket nem kell lefordítani, ez pedig azt jelenti, hogy nem elérhetők az összes hivatalos nyelven. Nagyon sok szabály, én úgy vélem, már túlságosan régi és elavult. Hübner asszony is említette, hogy 2003-ban fogadták el a jobb jogalkotási szabályokat, de azóta sokat változott Európa. Az ezt megelőző szabályokat 94-ben fogadták el, vagy a, az átdolgozásról, a Rikaszról szóló szabályokat 2002-ben. Most 2015 van, mi lesz a jövővel? Vagy 98-ban fogadták el a, a jogszabály alkotásról szóló szabályokat az re- realista elképzelés, hogy a 80-as vagy 90-es években készült szabályok ma is megállják a helyüket? Nagyon sok olyan jogszabály, olyan jogszabály tervezetet uh, olvastunk, amely a jogalkotás, tehát a draftingról uh, szól. Ezeket, erről érdemes lenne beszélni. Egyébként nagyon sok olyan példát találhatunk a bizottság javaslatban, ami a draftingról szól, illetve gyakorlati szabályokat. Sajnos, hogy, sajnos el kell mondjam azt, hogy az jelenlegi szabályban ebből semmit nem látunk. Tehát a jelenlegi keret túlságosan régi, elavult és nem teljes. Ezek valóban megfelelnek a célnak, ezek a szabályok. Most pedig arról szeretnék beszélni, hogy új megközelítésre van szükség, jó lenne, hogy az összes szabály egy helyen lenne megtalálható. A jogalkotónak a bizottsággal együtt le kell fektetni az alapszabályokat az EU-s az EU-s jogalkotásról, ez az alapokra vonatkozna, és lennének aztán olyan szabályok is, amelyek, amelyek részletesebbek, és amely kézikönyvszerűen használhatóak. Egyértelműek lennének ennek a rendszernek az előnyei. Az első, amit említenék, az az átláthatóság. De a jogalkotási folyamat minden szereplője pontosabban érteni, hogy mi az ő szerepe, és milyen szabályok alapján kell ezt lép, meg, ellátnia. Jelenleg rengeteg szereplője van a jogalkotási folyamatnak a három intézményben, sokféle kultúrában, sokféle háttérrel rendelkeznek ezek az emberek. Nagyon kevesen, fog, nagyon kevesen vannak olyanok, akiknek a specialitásuk a jogalkotás. Ilyen kérdésekben nagyon kevés a célzott képzés, azért tudom, mert én is ezzel foglalkozom, de azok, akik konkrétan erre vannak kiképzett, kiképezve, azok is csak a saját szakterületüket ismerik. Ők nem tudják, hogy a jogalkotást, a megírásnak mik a szabályai. Nem tudják, hogy mindent le kell fordítani, és a, a fordítók számára nagyon nehéz rálátni az összes szabályra. Tehát ez mindenképpen jót tenne az intézményekben dolgozóknak és az átláthatóságnak. A másik dolog pedig az általános átláthatóság kérdése. A polgárok és a vállalkozások sokkal könnyebben rálátnának az összes vonatkozó szabályra. A jogalkotási, a jogi szakbizottság júniusban kimondta, hogy nincs meg a megfelelő egyértelműség és átláthatóság az intézkedések céljára vonatkozóan, Épp ezért nagyon fontos, hogy megfelelően kombináljuk ezeket a, ezeket a jogszabályokat. Pontosan ezt mondom én is. Egyébként az ombudsman is így gondta, kicsit más kontextusban az európai polgároknak, vállalkozásoknak, szervezeteknek. Joga az, hogy tudják követni a jogalkotási folyamatot, és tudják azt, hogy mi a célja ennek, hogy, ér, hogy érik el a végeredményt. A szerződés kötelezi az, a jogszabály alkotókat, hogy lehetőleg nyíltabban végezzék munkájukat, hogy az állampolgárok megbízhat, továbbra is megbízanak benne. Nos, én azt mondom tehát, hogy csak úgy lehet ezt megoldani, ezt a bizalmi kérdést, hogyha közösen dolgoznak a jogszabályokon az intézmények. It's not enough though, simply... De nem elég az alapszabályokat elfogadni, bármilyen jók is ezek a szabályok. Több tudós elmondta, hogy már most is nagyon sok jogszabály, nagyon sok, szobá, nagyon sok szabály van, EU-s szabály van a ö, szabályzó folyamatról, de sajnos ezeket nem alkalmazzák a gyakorlatban konzisztensen. Ezért mondom azt, hogy szükség van egy közös felügyeleti szervre, amelyben minden intézmény képviselteti magát tehát ők felügyelnék, hogy a szabályokat tiszteletben tartják, ezt megfelelő struktúrát ad a létező szerveknek. Van egyébként egyfajta közös mechanizmus, de ők a kodifikálásban, illetve az át, ö, dolgozásban vesznek részt. A különböző területeken más és más természetű a felügyeleti rendszer. Én azt mondanám, hogy racionalizálni kell ezeket a folyamatokat, és egyetlen formát kéne ölteni ennek a felügyeletnek. Tehát egy állandó szervre van szükség, ez mindenképpen sokat segítene a dolgon, de ezt kiegészítenék úgynevezett adhok szervek, vagy panelek. Egyébként ez benne van a bizottsági javaslatban is, a Better Regulation egyezményben, megállapodásban. And um, Here I would like to uh, refer to a much more distinguished William. William Heath Robinson, egy másik Robinsonra utalnék. Ez egy nagyon híres karikatúra. Szerintem ez eléggé hasonlít a jogalkotási folyamatra. Rengeteg dolgozót látunk itt, mindenki mással foglalkozatoskodik, de valójában a, két, a híd két pillérjét próbálják összekötni. A távolban láthatjuk, hogy egy új híd rész is ott van már. Szerintem ez a bizottság az új javaslatával. Ha ránézzük erre, ha ránézzük erre a kadikatúrára, láthatjuk, hogy nagyon fontos az erőfeszítések közös koordinálása, hogyha megfelelően stabil alapokra akarjuk helyezni az elképzeléseinket. Nagyon fontos tehát, hogy a három intézmény megegyezzen az alapszabályokban, de nyilván nem az összes részletkérdésre vonatkozik ez, mindenképpen meg kell próbálni. Az EU-s döntések mindig bonyolultak lesznek, mindig nehéz politikai folyamat lesz ez, de legalább a technikai alapszabályoknak olyanoknak kell lenni, amit mindenki megért, amelyek egyértelműek. Azt mondanám tehát, hogy valójában nem egy nem elszalasztottunk egy lehetőséget, hanem kiváló lehetőségünk van arra, hogy végre egy átfogó keretet szervezzünk meg, vagy fogalmazunk meg. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen Robinson úrnak. Mielőtt lezárnám ezt a meghallgatást, kérdezem, hogy van-e kérdése valakinek a képviselők közül. Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, nincsen kérdésem. Csak szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon érdekes meghallgatásért, eh, ezért az előadásért, és éppen ezért nagyon kár, hogy Timmermans úr és, eh, és Perhofstadt eh, úr nincsenek itt. Nagyon érdekes lett volna meghallgatni, hogy mit mond a bizottság, hogyan reagál a bizottság erre az érdekes előadásra. Azt hiszem, hogy ez arra bátorít bennünket, hogy mindent megtegyünk egy megfelelő intézményközi egyez, egyezményért. Karim úr, köszönöm szépen elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani Robinson úrnak, és hogy ennyire jól felkészült, és nagyon sajnálom, és elnézést szeretnék kérni, hogy sajnos le kell zárnunk a meghallgatást az ő előadása után. Előfordulhat, és ezt remélem, hogy majd még egyszer zavarhatjuk őt, és megkérhetjük arra, hogy adja elő az előadását még egyszer, hogyha Timmermans úr és Ferhofstadt úr ráérnek meghallgatni ezt. Még egyszer elnézést kérek mindenkitől, hogy kénytelen voltam azt javasolni, amit javasoltam eljárásilag. Elnök, én csatlakozom Karim úr e, e, szavaihoz, és én is ezt eh, hát exkuzálnám magam és a bizottságot. Sajnálom, hogy így alakult ez a meghallgatás. Köszönjük, hogy eljött. És most Hübner asszony beleegyezésével lezárom a meghallgatást. dear colleagues, I just want... Kedves kollégák, folytatjuk az ülést, a Jurik Bizottság ülését hamarosan.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

Yes. So. Igen. Akkor, kedves kollégák, folytatjuk a 16-os ponttal. Ez eszmecsere, az Ohimi Alicantei delegáció, és Zvievka úr kap szót. Köszönöm szépen. Wrażeniami i doświadczeniami. Köszönöm. szeretném megosztani a többiekkel benyomásaimat. A szakbizottságunk delegációt küldött Alicantéba, és pedig a belső piaci harmonizációs hivatalhoz Komodini és Hannibal asszonyok, valamint szerénységem utazott el Alicantébe. Nagyon érdekes tanulmányút volt, hiszen eh, a program egyrészt nagyon érdekes volt, másrészt lehetőségünk volt, hogy foglalkozzunk a harmonizációs hivatal feladataival. Betekintést kaptunk a hivatal munkájába. Most szeretnék a titkársághoz és az elnökhöz fordulni egy kérdéssel. A kérdésem következő. Örülnék, hogyha Antonio Campinos urral tarthatnánk egy megbeszélést, aki vezeti a hatóságot, és 2016 és 2020 között pedig kidolgozhatnánk egy együttműködési stratégiát, hiszen meg vagyok győződve róla, hogy eh, szakbizottságunk eh, minden tagjának nagyon hasznos lenne ezzel a tematikával, problematikával foglalkozni. Volt egy eh, eszmecsere pénzügyi dolgokról is, nagyon érdekes, hogy Igazából ez az Európai Unió egyetlen olyan hatósága, ahol pénzügyi többlet van. Ez természetesen a márkák kezelésével függ össze. Ezt a problémát már megbeszéltük mi is. Nem volt egyszerű kérdés, hiszen itt megfelelő szabályok vannak. De úgy gondolom, hogy ezek a töbletek, illetve a töbletek elköltése újra szabályzandó. Hiszen ne a tagállamok legyenek felelősek ezen eh, források elköltésért, hanem szerintem egy közös tervet kellene kidolgozni. És eh, természetesen a harmonizációs hatóságnak kellene koordinálni ezeket a témákat. Ami nagyon érdekes volt, tehát gyönyörű hely a Likante. Egy varázslatos város, gyönyörű helyszínen fekszik, és a harmonizációs hatóság székhelye pedig a földközi tenger partján található. Tehát eh, amikor nagy, nehéz munka van, akkor ki lehet tekinteni a gyönyörű földközi tengere. Tehát ez természetesen csak egy széljegyzet, de tavaly óta új épületbe költözött a hivatal, ami nagyon jó, mert a személyzet egy helyen van. Ami még lényeges az az, hogy nagyon modern szerverek vannak, amelyek lehetővé teszik az ott összetorlódó adatok észszerű felhasználását, feldolgozását. Az Európai Unió tagállamai, de harmadik államok is a harmonizációs hatósághoz fordulhatnak, és ez egy nagyon jó lehetőség. Lehetőségünk volt még pontosabban látni, hogy ez hogyan működik, hiszen itt szimuláltak például egy márkabejegyzést. Tehát kettő árumárkát regisztráltak előttünk, és a kolléganő megmutatta, hogy hogyan néz ki ez az eljárás lépésről lépésre. które tam się znajduje. Ale poza tym, że... Nagy szakismeretre van szükség. Azonban ami fontos, sokkal fontosabb, hogy azok a munkatársak, akik ezzel, rendel, ezzel a munkahelyen rendelkeznek, lekérhetik azt, ami pillanatilag szükséges. Tehát az egész regisztrációs eljárás online van, és nagyon, nagyon hasznos. Volt még egy nagyon érdekes eszmecsere arról, hogy a jövő mit hozhat, tehát ez természetesen ez csak egy nagyon általános eszmecsere volt. És azt szeretném még elmondani, hogy már az első megbeszélés is olyan eredménnyel járt, hogy egy nagyon érzelmileg töltött eszmecserét folytattunk a harmonizációs hivatal munkatársaival. Nagyon jó volt, és nagyon sokat profitáltunk ebből az eszmecseréből. Meg vagyok győződve, hogy egy rendszerszerű eszmecsere és tapasztalatcsere a harmonizációs hivatallal mindenképpen előbbre mozdítaná a dolgokat, tehát akár legyen ez egy delegáció a mi részünkről, akár hívjuk meg a harmonizációs hivatal képviselőit ide Brüsszelbe. Tehát mindenképpen nagyon hasznos lenne egy eszmecsere. Hiszen én úgy gondolom, hogy a kölcsönös ismeretterjesztés is érdekében lehet a harmonizációs hivatalnak, hogy ők megismerjék a mi munkánkat. Tehát a delegáció nagyon jó volt, és nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem rajta. Köszönöm. Hannibal asszony, hozzáfűz valamit? Uh, just quickly, I mean... Csak röviden. Csivka eh, úr nagyon részletes, eh, átfogó eh, beszámolót adott nekünk kiváló küldöttség volt, kiváló utazás volt, csodálatos ez a hely. Nekem volt Londonban egy olyan irodám, amely a Temzére nézett, és azt gondoltam, hogy ez már tényleg mindennek a csúcsa, de aztán amikor megláttam a földközi tengerre, és nézhet egy iroda, az már egész más. Megnéztem, megnéztük tehát, hogy hogyan dolgoznak, ez tényleg hatalmas munkatársi állományjal rendelkeznek, nem igazán értjük, látjuk azt, hogy mennyire fontos és nagy volumenű munkát végeznek, milyen gyorsak és hatékonyak Alicantében. Kiválóan szervezik a munkát, ez nagy benyomást tett ránk. És minden irodában volt egy monitor, amely azt mutatta, hogy mit kell még elvégezni, mi az, ami függőben van, és mi az, amit sikerült lezárni. Hát ez ez, ez, ez eléggé, hát hogy mondjam, folyamatos tervben tartja valószínűleg a kollégákat, de elég hatékony lehet. Campinos úr jó lenne meghívni és meghallgatni őt a munkájáról, ez egy fontos feladatunk nekünk is. Én azt javaslom, hogy tegyük ezt meg, találjunk valamilyen időpontot erre. Aztán vannak még eh, egyéb, egyéb témák, amelyeket meg kell vitatnunk velük, tehát szellemi eh, tulajdon és felelős hivatallá is válnak, eh, ez fontos lesz majd. Egyetértek, mondja az elnök, egy éve, amikor ünnepeltük az iroda 20. évfordulóját, hát az is egy fontos mérföldkő volt, ez egy kiváló sikertörténet, az európai együttműködés sikertörténet. Sörténete emellett Campinos urat azért is meg kellene hívni, mert nem régiben sikerült a trademark csomagot lezárni, a védjegy csomagot, és ennek a, az új szabályozásnak, rendeletnek a végrehajtásáról is tudnánk eszmecserét folytatni. Tehát valóban ez jó ötlet, meg kellene hívni. Köszönöm szépen. Köszönöm az eszmecserét. Folytathatjuk a 17-es napi rendi ponttal, amely OECD Párizsi küldöttségét illeti. Régner asszony részt vett ezen a az utazáson, és Duha képviselő is, először is Régner asszony. Köszönöm szépen. Igen, ez a látogatás az OECD-nél rendkívül jó volt, és nagyon érdekes időpontban történt ez meg. A témák eléggé körűek voltak, vállalati jog, vállalati kormányzás, nők az igazgatóságban, aztán délután még volt lehetőségünk az IPR végrehajtásáról is beszélni. Nem is jut eszembe, hogy ezt hogy mondják. A szerzői jogokról eh, lett, volt alkalmunk eh, vita, vitázni. Eh, Angel Korea a mi látogatásunk előtti estén illetve az egész csomagot a G20 napirendjére vették, és ott tárgyalták. Ennek előestéjén ő tájékoztatott bennünket erről. Emellett nagyon fontos volt, érdekes volt a részvényesi jogok irányelvéről beszélni. A munkánk a vállalati jogban, illetve a vállalati vezetési kérdésekben szintén napirendre került a többi, nem, ez, nem ő volt, nem Kuriusz úr volt az egyetlen személy az OECD-től, aki találkozott velünk, és tájékoztatott bennünket. Ami nagyon fontos, hogy a nagy vállalatokban a, hogyan változott meg a tulajdonosi vagy a részvényesi struktúra. Vannak olyan országok, ahol a fő részvényesek rendelkeznek a legtöbb részvényel, azonban egyre inkább elterjedt az a gyakorlat, hogy, az, hogy a vállalatok részvényei nagyon széles körül tulajdonban vannak, mert gyakran nagy alapok, például nyugdíjalapok a kockázatot el akarják, szét akarják osztani, és itt-ott bevásárolnak részvényből. Aztán ebből adódik az, hogy bizonyos IT szabályok is vonatkoznak ezekre a vállalkozásokra, vállalatokra, Ezeknek nagy kihatásuk van a pénzügyi beszámolókra és egyéb kérdésekre. Ezért tehát azok a javaslatok, amelyeket az OECD kidolgozott, ezek nagyon tanulságosak voltak. A javaslatok egyre több kötelezettséget vagy kötelező érvényű szabályt tartalmaztak. Az egyik vezető kutatóval is sikerült beszélnünk a nők az igazgatóságokban témáról. Az OECD nagyon elkötelezett a téma mellett, nagyon érdekes volt a vita ezzel a kutató nővel, és őt a szakbizottságba is érdemes lenne meghívni. A jövő héten a luxemburgi elnökség egy nagy konferenciát szervez a témában, és a tanács részéről a témát igyekszik még jobban felkapni, és a plenárison kívánunk ugye ezzel kapcsolatban egy szóbeli kérdést feltenni. A téma tehát mindenképpen fenntartandó és tovább napirenden tartandó téma, és igyekszünk további információt kapni azzal kapcsolatban, hogy az OECD milyen lépéseket tesz a témákban. Ennyiben hagynám, talán tudom, hogy szeretne a további beszélgetésekről, eszmecserékről beszámolni. Párizs nincs olyan messze innen, az OECD-vel folytatott tárgyalásaink, eszmecseréink nagyon érdekesek voltak, az OECD-nek egyre nagyobb a gazdasági, politikai jelentősége, és a eh, G20 keretén belül is ez nem alábecsülendő. Mindenképpen érdemes volt Párizsba utazni. Köszönöm szépen, Dura úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mit tehetek hozzá? a kiválóan előadott összefoglalóhoz, amelyet hallottunk Regner asszonytól. Valóban izgalmas volt ez a nap, reggel vagy délelőtt sok összehasonlító elemzést hallottunk, akár az USA és Európa között is. Ez nagyon érdekes, egy kicsit ezzel távolságot nyerünk, és látjuk, ugye tudjuk, hogy általában mi Amerikában történik, az meg is érkezik valamikor Európába. Nagyon érdekes volt a rengeteg közvetítő eh, szerepéről hall, eh, hallani az Egyesült Államokban. Eh, ugye a, mi a kormányzás láthatóságát illeti, erről már beszéltünk, és ez egy fontos tendencia, ami vár ránk az elkövetkezendő évtizedekben. Ezeket a közvetítőket meg kell fizetni, és ezek a közvetítők megfizetése kielégítő kell, hogy legyen és még itt is nem elhanyagolható mazs merül fel. Ez meghatározza a vállalkozások működését, szavazási magatartást, stb. A KKV-k szerepét is. Az Egyesült Államokban a vállalkozások kb. 90%-a magánvállalkozás. Nagyon érdekes volt mindezt eh, hallani, látni, ezt az anticipációt meghallgatni. Érdekes volt eh, a kormányzás sokszínűségéről hallani. Az OECD eh, főtitkára két kiváló előadást tartott, kétszer annyi ideig voltunk nálam, mint hogy szeretett eredetileg terveztük, mert nagyon formában volt, elmondta, hogy nagy szüksége van az Európai Parlament támogatására, főleg amikor a G20 előtt jelenik meg, vagy másút. A parlament itt valódi fontos szerepet játszik, ezt használjuk ki, ami a adózási átláthatóságot illeti, a, a vállalkozási, kormányzási kérdéseket, stb. Ez valóban egy nagyon fontos téma volt, Kavada úr is ott volt. Hárman voltunk, hárman vettünk részt ezen az utazáson. Ha Kostas Le Grip is ott volt. Igen, igen, bocsánat. Elnézést, elnézést. Végül is mindig hárman voltunk. Nekem vissza kellett jönnöm, ugyanis eh, ide szavazni a szakbizottságba, úgyhogy amikor a megérkezett, én elmentem, ezért voltunk mindig hárman. Elnök, köszönöm szépen, nem látok hozzászólási kérést, úgyhogy lezárhatjuk ezt a napirendi pontot. Már csak egy napirendi pontunk maradt, a végrehajtási és delegált aktusok eh, ellenőrzése. Eh, ennek a témának a jelentéstevője, Krizonorosz úr nincsen jelen, ami a jelentést illeti, világos, hogy ezzel kapcsolatban semmi probléma nincs, sem a e, két e, szabályozással kapcsolatban, sem az 116 per 2008-as e, szabályozással kapcsolatban, amely bizonyos nemzetközi szabványeljárásokra vonatkozik. A másik az Európai Bizottság rendelete az 116 per 2008-as, amely bizonyos nemzetközi számviteli szabályi sztenderdek elfogadására, illetve átvételére vonatkozik egy, egy megegyezésben a 1606 per 2002-es bizottsági rendelettel. Hogyha ezt mm, ezzel egyetértenek, akkor ezt a témát is lezártnak tekinthetjük. Hogyha kérdésük van a témával kapcsolatban, akkor viszont el kell halasztanunk a következő ülésre. Nincs kérdés? Nincs kérdés. Jó. Akkor a mai napi rendet sikerült lezárni, köszönöm a részvételt. Az utolsó bejelentésem pedig a következő ülésünk november 12-e, csütörtök Brüsszel. Köszönöm.